hát is persze tiszteletben kell tartani, ugyanakkor a Putyin rezsim ambivalens ezen a területen, és nem tartja tiszteletben ezeket az alapszabályokat. Köszönjük szépen, Ojuland asszony! A mai ülésünket ezzel lezárjuk. Holnap, április 18-án 9-14, majd 15-21 óráig lesz folytatás. Mindenki ismeri a napi rendet, és egyébként a parlament websájtján is hozzáférhető. Lezárom ezzel az ülést és mindenkinek jó utat hazafelé, illetve jó éjszakát kívánok!